Okay, colleague. Kollégák, kezdjük újra az, a munkaülést. 16-os napi rendi pontnál vagyunk. Ez egy prezentáció a bizottság részéről. A TNT eh, projektek kiválasztásának az ismertetése. Ez a 2011. évi felhívásban hirdették meg. Isten hozta, Uram, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy ide jöhettem a bizottsághoz, hogy bemutathassam a kiválasztási folyamat eredményét a 2011-es évi felhívás alapján. Egyszer már a több éves programnak az eredményeit ismertettük, ez az autópályák és a tengeri utak kérdésével foglalkozott, most pedig az éves programról lesz szó, amint rövidesen hallani fogják. Ennek a témája különféle közlekedési szakpolitikai prioritások, egyúttal pedig a projekt pipeline-t készíti elő, illetve a Connecting Europe eszköznek az előkészítéséről van szó. Ez valós időben történik. Láthatják, előkészítettünk egy brosúrát, ez a kiválasztás eredményeit tartalmazza. Aki részt vett hasonló tevékenységben, tudhatja, hogy hasonló brosúrákat adtunk ki. Például a 39. oldaltól egy jóval részletesebb ismertetést találnak a finanszírozáshoz kiválasztott elnök. Mindenkinek a rendelkezésre áll a dokumentum? Mindenkinek van példánya? Ezt a dokumentumot kérdezem, mutatom, mondja az elnök gondoskodom róla, hogy mindenkinek jusson példány. Nos, egy kicsit bővebb információval szolgáltunk, mint korábban. Tehát eh, a finanszírozásra kiválasztott projektekről bővebb információt találnak benne, de arról is bővebben beszélünk, amelyeket nem ajánlottunk finanszírozásra. Ezen túlmenően az értékelési panelnek van egy rövid összefoglaló része is. A folyamattal kapcsolatban elmondhatom, hogy a bizottság és a TNT végrehajtó ügynökség eh, együttesen végezte a kiválasztási eljárást, mindösszesen 74 finanszírozási javaslat született, eh, ezt eh, egyébként átadom a bizottság számára. Ez a tagállami szakbizottság előkerül csütörtökön, hogyha a pénzügyi segítségnyújtási bizottság megadja a támogatást, akkor a parlament értékeli az anyagot a hónap végéig, majd a döntés elfogadásra visszaérkezik a bizottsághoz, ezek után a finanszírozási projekteket az egyes projekt promóciót végző felekkel megbeszéljük, és várható még az év vége előtt rendelkezésre állnak majd a pénzek. Tehát korábban volt 2012-ben egy több éves program, amiről most beszélünk, az az éves program. Ennek az éves programnak a struktúrája tükrözi jelentős mértékben a tavalyi programot. Öt fő prioritás volt. Az egyik, hogy olyan projekteket finanszírozzunk, amelyek a közlekedési rendszer integrációját célozzák, multimodális jellegű projektekről van szó, vagy e, interkonnektivitást, e, e, közszerkötő pontokat célzó projektek vízen vagy közúton, közúton. A második a, a klímaváltozás csökkentése, illetve az üvegházhatású gázok csökkentése, de ez egyébként kiterjed számos olyan projektre, amelyeket Európa tengerének északi részén készítettek elő, az alacsony kéntartalmú zónákról van szó, illetve arról, hogy gondosít, arról kell gondoskodnunk, hogy a gépes meghajtású ö, rendszerek a jövőben immár ö, nem bocsátanak ki jelentős mennyiségű ként. Akkor van a kettő, ez volt a kettő. 2B-ben vannak olyan prioritások, mint a Connective Europe eszközben szerepelnek. A, a, a Connecting Europe eszközt folyamatosan fejleszteni akarjuk, tehát csővezetékeknek a fejlesztését célozzuk. És olyan egyéb területek kerülnek célba, ahol a kemény beruházásokat támogatjuk. A projekt kötvények területe is fontos. A projektek promócióját akarjuk segíteni innovatív, finanszírozás, innovatív finanszírozási módokkal, különféle állami és magánfinanszírozási csatornáknak a, az elegyítését próbáljuk elősegíteni. Utoljára, de nem utolsó sorban, az ötös prioritás előkészíti a talajt a következő TEN-T kereteknek. Itt ebben a szakbizottságban ezt már megtárgyalták, beszéltünk róla a tanácsban. Különösen az az alaphálózati koridoroknak az előkészítését szeretnénk elősegíteni, amint tudják a parlamentnél is. Ezt a, a TEN-T kereteknek az előkészítésében egy kórszerepet játszik, tehát olyan e, kedvezményezetteknek e, szeretnénk finanszírozást biztosítani, akik részt vesznek ebben a TNT koridorok, ugye, mint tudják, a vasúti elemet jelenték. Tehát van egy éves keret, amely jelentős eh, mértékben a szakpolitikákra összpontosít, de ugyanakkor már eh, tényleges munkavégzésre is. Néhány számot mondanék. A program eh, végösszege 200 millió euró. Javaslatok és igények mindösszesen 426 millió értékben futottak be hozzánk. Egy picit túljegyeztek bennünket, kvázi több mint kétszeresen. Hát több finanszírozási igény futott be, mint amennyi a keret volt. Ez nem rossz egyáltalán, mert így lehet gondoskodni arról, hogy a valóban a jobb projektek kapnak pénzt. Amint hagyomány. Mindig két lépésben végeztük a munkánkat, volt egy külső értékelés, szállítmányozási, közlekedési szakértők és a TNT végrehajtó ügynökség együttesen értékelte az anyagokat, minőség, relevancia, illetve EU hozzáadott érték, illetve érettség szempontjából ezek után a 138 eredeti ö, ö, ö, kérelem 86-ra csökkent, ezekből a külső, tehát a külső értékelők szanáltak jelentős számban. A külső értékelés bevezetése óta, ami egyébként egy érdemi mélységi elemzést jelent, a bizottság nem választotta a finanszírozást egyiknél sem, amit a külső értékelők elutasítottak. A következő lépésben a bizottság a 84 ajánlott projektet megvizsgálta, ez egy belső panel tevékenysége, különféle bizottsági szolgálatoknak a a, a részvételő történik, a DG környezetvédelem, régió, és hasonló főigazgatóságok vettek ebben részt, és a belső panel mindösszesen a 84-ből 74-et javasolt támogatásra. Van tehát az öt prioritás, ami mindenre kiterjed. A felhívás egyes részei sikeresebbek voltak, mint a mások, másikak. A dokumentum első néhány oldalán olvashatják ezt, a tizedik oldalon pedig e, egyfajta vizuális ábrát is látnak a beérkezett e, igényeknek a földrajzi eloszlását. Láthatják, ahogy tagállamokon belül e, eloszlottak. Láthatják a különféle prioritásokat, illetve a javasolt finanszírozás összegét, mértékét. 2,5 millió euró az átlag finanszírozási összeg. Elnök úr, ez nagyjából az alapvető lényegi rész. 2012-ben egy újabb pályázati kiírásra kerül sor. Tehát 2012-ben nem újabb projekteket várunk, de az év végén, ha tetszik, egy új bizottságot hozunk létre, ezúttal egy több éves pályázati kiírást teszünk közzé, ugye ez tartalmazza azon költségvetési kereteknek egy részét, amelyek felszabadulnak a több éves pénzügyi keret felülvizsgálatának a következményeképpen tehát vagy az év elején, végén, vagy a jövő év elején egy utolsó több éves program születik, hasonló ahhoz, amit itt délután prezentálunk. Ennek a fókusza a projekt e, csővezeték, illetve a TNT keret előkészítése. Ennél az utolsó éves programnál jobban igyekezünk majd bevonni a tagállamokat, hogy a projektekre már most kvázi jelentkezni lehet. Az a lényeg, hogy minél több eh, projekt álljon előkészület alatt. Később igény szerint visszatérek a témákra, de itt most befejezném, elnök úr. Köszönöm szépen, Paké úr, és most hallgassuk meg a képviselőtársainkat. Káncsáné úr az EPP képviseletében van jelen. Megadom önnek a szót. Nem tudom, hogy az EPP nevében szólok-e, minden esetre elmondom azt, hogy mi nyomja a lelkemet. Szeretnék néhány kérdést feltenni először is, és felvetni néhány megfontolást Peki úr figyelmébe ajánlva. Úgy látom, hogy nagyon jó munkát végzett, de hogyha a kilencedik oldalt nézem, és ezt egyébként korábban nem nagyon láttam ezt a dokumentumot, csak most. Ezért a kérdéseim eléggé spontán jellegűek. Hogyha a kilencedik oldal illusztrációját nézzük, akkor azt látom, hogy Allora, eh, mi, mi vende... a nagyobb projektek a hármas prioritáshoz tartoznak, itt több a pénz, vagy több a projekt javaslat? Mi a helyzet a harmadik prioritással tehát? Úgy gondolom, hogy a jövőben figyelembe kell venni a negyedik prioritást is, hiszen szorosak, szűkösek a kereteink, és ezt úgy kell felhasználni, hogy bevonjuk a magántőkét is. Tehát nagyobb lesz a negyedik prioritáson a nyomás. A következő ábránál azt gondolom, hogy nem is annyira a tengeri projektekről van itt szó, vagy a hajózható belvizekről. Számomra azért ez is egy nagyon fontos közlekedési terület. Úgy gondolom, hogy ezt alaposabban meg kell vizsgálni. A harmadik kérdésem pedig a következő. Dice che c'è un'altra, un altro... Bennem ez merült fel, nem tudom, hogy ön gondolkodott -e ezen, de volt egy másik tender kiírás is, ez év végéig jelenik meg, ez hasonló az említetthez, és lesz egy jövőre is, és igazából nem annyira értettem, nem annyira látom át a tenderezési eljárást. 2013-ig jutunk el ezzel a kettővel, tehát a mostani időpont és 2013 vége között, a 7 éves program végéig hány tenderkiírásra számíthatunk? Jól gondolom, hogy idén van egy és egy jövőre? Erről egy kicsit pontosabb tájékoztatást szeretnék hallani. Azután áttekintve a javaslatokat, azt tűnt fel, hogy nem igazán derül ki, hogy államközi viszonylatban mit lehet tenni. Ezt nem vizsgálják, csak a projekteket. Igen. Alkadrai úr, köszönöm szépen, elnök úr. Nem szeretnék annyi részletet elmondani, kaptunk dokumentumokat, most ezeket átnézhetjük. Nagyon fontos, hogy a bizottság a szakbizottság megkapjon minden információt kellő időben, és ezt köszönöm, hogy ezt elősegítették. Nagyon jónak tűnik első pillantásra a javaslat, és én a harmadik prioritásra nem is találok kifogásolni valót. Nyilván a TNT hálózatban minél nagyobb forrásokat kell befektetni, ez megalapozott dolog, de ha megnézzük a magán tőke finanszírozási lehetőségeit, és ugye most már figyelembe kell vennünk a projektkötvényeket is. Ezzel kapcsolatosan úgy gondolom, különösen a jövőre nézve, hogy ez csak egy része lesz a teljes finanszírozási konstrukciónak, és ezekhez továbbra is állami támogatásra van szükség különböző intézmények és kormányzatok részéről. És van egy észrevételem, amit majdnem mindig elmondok. A támogatásnak szinte a fele tanulmányokra megy el. És meg kell nézni, hogy mi történt már konkrét értelemben az előző évekből mi a tapasztalat. Vajon az-e, hogy a tanulmányok után valóban gyakorlati projektekre, javaslatokra is refordulnak-e ezek az előfeszítések, vagy pedig megakadnak ezen a ponton a folyamatok. Úgyhogy hasznos volna megvizsgálni, hogy mik a valódi fogható eredmények, ezeknek a tanulmányoknak az eredményei. Nagyjából ennyit szerettem volna elmondani. Van még egy dolog. Remélem, hogy az Európai Bizottság eheti ülésén rátér, kitér ezekre a témákra, és végleges döntést hoz, és erről tájékoztatja a tagállamokat, kikérve az ő véleményüket is. Jól gondolom el, hogy ez egy végleges javaslat. Köszönöm szépen, Bilbao asszony! Szeretnék először is köszönetet mondani a magyarázatokért a bizottságnak, és ami a kezdeményezést illeti, amiről kaptunk tájékoztatást néhány nappal ezelőtt e-mailen. Az eljárás érdekelne először is a meghívóban azt látjuk, hogy vannak bizonyos projektek, amelyeket kiválasztottak prioritás projektként, kiemelt projektként a szakértői bizottságban, ezek például a Connecting Europe-hoz kapcsolódnak, és a kérdésem, hogy ez hogyan illeszthető össze, hogyan egyeztethető össze ezeknek a projekteknek a kiválasztása, maga a folyamat, a Connecting Europe folyamattal, kezdeményezéssel, amely pontosan meghatározza a legfontosabb projekteket, és ezeknek finanszírozási forrást is előirányoz. Ez két folyamat, ez két különböző folyamat, vagy ez a tanulmány valamilyen módon majd kapcsolódik a Connecting Europe-hoz is. Nem igazán értem, hogy mi a viszony a kettő között, és hogyan összeegyeztethető ez a két folyamat, a két eszköz. Ez az egyik dolog, a másik pedig az az elemzés, amit a szakértői bizottság végez, visszakerül utána az Európai Bizottsághoz, és utána az Európai Bizottság dönti el, hogy melyek a finanszírozandó projektek mindezek a projektek, vagy legalábbis közülük néhány érint olyan tagállamokat, amelyek jelen pillanatban nehéz gazdasági pénzügyi helyzetben vannak. Ez azt jelenti, hogy ezek az államok vállaljanak bizonyos finanszírozási részt. A kérdezem, hogy a projektek kiválasztásában értékelték, elemezték-e, hogy az egyes államok mennyiben tudják finanszírozni a rájuk eső részt a végrehajtásból harmadszor? Azt szeretném elmondani, hogy illetve megkérdezni, hogy a projekt kiválasztás majd egy bizonyos ponton elutasítható lesz-e a tagállamok által. Most egy konkrét projektről beszélek. Az esetleges költségvetési kurtítások esetében, hiszen nálunk várható, vagy legalábbis gondolkodunk a nemzeti szintű költségvetés visszavágásáról. Köszönöm szépen, Kramer úr! Először is szeretném én is megköszönni az előadást, illetve a brosúrát. Természetesen első látásra nem nagyon lehet mindent megérteni belőle, de először is azt kérdezném, hogy a gáz és elektronikus és, és, és villamos áram autópályák miért nincsenek benne, ugye ez miért van benne az anyagban, hiszen az nem a mi hatáskörünkbe tartozik, mert az energia. Aztán, amikor <clears throat> átnézem az anyagot, először is úgy tűnik, hogy a vasútra sokkal nagyobb hangsúlyt fektet, az anyag és a közúti közlekedésre kevésbé, ami természetesen okos dolog, de azt is tudjuk, hogy a klímaváltozással kapcsolatban a közúti közlekedésre mennyi figyelem hárult, ezért pozitív most ez a változás. Aztán a vízi utakkal kapcsolatban úgy tűnik, hogy nagyon kevés szól az anyagban a vízi unyag, a, a utakról, az Elbát, a Dunát nem látjuk sehol. Azért szerettem volna tudni, hogy ezeknek az összekapcsolhatósága hogy néz ki, hiszen nagyon nagy szükség lenne ennek a megtekintésére. A Németországban például 15 év alatt 18-ról 12 százalékosra esett vissza a vízi utak aránya a közlekedésben. 2000-ben még 10 ezer tonnányi tízezer 10 tonnányi szállításról volt szó, egység erről szól, és ez aztán az elmúlt években lecsökkent 600-ra. és nagyon fontos, hogy a nemzeti parlamentek által meghatározott szabályokat, ugye hát semmi, semmiféle parlament nem fogja feladni. Most ezek a nagy pöttyök itt, a, tizen, a 17. oldalon. Itt van egy nagyon nagy kör München körül, és Torino körül is, és hogyha megnézzük, hogy minél, azt látjuk, hogy minél nagyobb a kör, annál több pénzt kapcsolódik ehhez. És akkor látom, hogy Bécs, Pozsony körül szintén van egy nagyon nagy kör, ez az úgynevezett balti-adriai folyósó, de tulajdonképpen ez Heider által véghez vitt ö, ö, osztrák projekt, amelyet ö, sajnos elutasítottak. Ö, Ausztria egyedül kellett, hogy finanszírozza ezt, és most balti, adria, ten, adriai tengeri projekt részévé próbálják megtenni. És most úgy döntenek, hogy az egész útvonalat hirtelen gyorsan át kell építeni, és villamosítani kell az adott akkor rendelkezésre álló pénzösszegek huszadáért elnök. Kérem, hogy mindenki csak körülbelül három percig tart, szóljon hozzá, különben nem érünk a lista végére. Köszönöm szépen. Először is nagyon érdekesnek tartottam az előadást, tehát a 74 projektből 44 kapta a harmadik, <clears throat> hármas prioritást. Azt tűnt fel nekem, hogy ugye 35 millió euróról van szó, és itt a kettes prioritásban, prioritáson belül a környezeti szempontok szeri, szerinti ö, ö, finanszírozás jön be. Hogyha megnézzük a tizedik oldalon lévő térképet, akkor ott a különböző projektek összefoglalása Belgiumban és Hollandiában ö, látható, és egy kis ö, kis részben a keleti, kelet-európai projektek is. Úgy tűnik, hogy a közúti közlekedés által kibocsátott széndiokszid viszont itt kevésbé érvényesül. Aztán, amikor Páké úr azt mondja, hogy a harmadik prioritás alatti tenti projektek fontosak, és aláhúzta, hogy mennyire fontos a környezetbarát, környezet, a közlekedési módok hangsúlyozása, akkor ezzel teljesen mértékben egyetértünk. A negyedik prioritásról pedig azt kérném, hogy a, azt kérdezném, hogy a PPP-s finanszírozás son belül az innovatív finanszírozási eszközök támogatása szóba kerülhet-e? Howitt úr. Köszönöm szépen. Örül, örülök. A százas oldalon található javaslatnak Felixstowe és Suffolk területére vonatkozik ez az ajánlás. Ezt személyesen nagyon szépen köszönöm a bizottságnak, hogy ezt a konkrét projektet eh, támogatja. Számunkra ez nagyon értékes. Eh, ennek segítségével fellendül a kereskedelem. Három gyors kérdésem van még. Először, Tudom, hogy ben, nekünk mennyire értékes ez e, helyileg. De Paké úrtól azt kérdezem, hogy vajon ez miért értékes az Európai Bizottság számára a kettő, az anyagból azt látom, hogy ez a projekt gyakorlatilag indulásra kész. Tehát kérdés, hogy a többi az mikor várható, mikor indul. Három. Paké úr elmondta hogy milyen folyamaton megy át ez az anyag, amíg vég, végéhez ér. Nagyjából az eredeti ajánlásoknak körülbelül hány százaléka várható, hogy átmegy az összes fórumon. Tehát nem tudom, hogy ez, ez bélyegzőzés kérdése, vagy egyéb tényezők is benne vannak. Bradborn úr. Elnök úr, köszönöm. Három gyors észrevétel. Először is gyorsan átpörgettem a lapokat. Ennek alapján úgy tűnik, hogy helyes a fókusz, amelynek a célja a szűk keresztmetszetek feloldása, ezt hangsúlyoznom kell, és ez fontos, hogyha korlátozott források állnak rendelkezésre. Bilbao asszonynak a szavait is megtámogatnám. hogy fontos a kapcsolat a Connecting Europe eszközzel, hiszen ott a veszély, hogy esetleg két felé indulunk el, és ez a két ösvény nem okvetlenül találkozik egy olyan pontban, amit mi szeretnénk. A harmadik észrevétel az időkeret kérdése. Tudom, hogy számos projektet prioritásként tekintenek, de hogyha probléma adódik a projektek társfinanszírozásával, akkor a bizottsághoz fordulva kérdezem, van-e szándék, vagy elképzelték-e, hogy valamiféle záró klauzulát tesznek bele a szerződésekbe, illetve hogy meddig lesz ez a bizonyos finanszírozás elérhető, akkor is, hogyha például az eredeti projekt például nem valósul meg valamilyen oknál fogva. A kelet-angliai kollégám már mondta, számomra is egy, egy kicsit olyan kvázi szórakoztató, hogy hát, hát, jó lett volna, hogyha látunk egy-két <clears throat> véleményt, amit hozzátesznek a Félix Tói beruházáshoz, vagy az észak-angliai vasúti fejlesztéshez. Természetesen itt és most nem várok erre választ, de Pekei úr esetleg belegondolhatna ebbe, tehát az adott területek javítása mennyire fontos, különösen a fontos kereszt, kereszteződések, keresztutak kérdése. Köszönöm szépen. Ajala asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, és Paké úrnak, a bizottságnak szeretnék eh, köszönetet mondani a tájékoztatásért, ezt most meg kell emésztenünk, de kérdésem azért van, többen is rákérdeztek ezekre a vonatkozásokra, vagyis, hogy eh, milyen eh, módon képzelik el a közelítést, vagyis ennek a témának a közve, közelítését az új tenhálózatok kiépítéséhez, az erre vonatkozó projekthez. Vagyis a tagállamokban milyen munka történik majd a törzshálózat kiépítése megelőzéseképpen, illetve előkészítéseképpen. Beszélünk olyan projektekről, amelyek előkészítő jellegűek, ezek tanulmányok, stb., vagy pedig először leszeretnék zárni a korábbi folyamatokat, a bizottság beszélt erről, hogy ezt nyíltan fogja kezelni, tehát hogy a jövőre készülnek, vagy pedig még a korábbiakat zárják le másodszor. A politikai jelzés. Maga a tény, hogy most bemutatnak egy ilyen tanulmányt, és aztán még kettő ilyen tender lesz ebben a ciklusban, nem lehet, hogy nem lesz majd erre két költségvetés, mert sokszor előfordul, hogy középtávon tervezünk, és aztán további közleményekre lesz szükség, hogy nyilvánvaló legyen házon kívül és belül is, hogy a következő versenyeljárást milyen feltételekkel hirdetik meg harmadszor az új kohéziós országokra vonatkozó projektek, Lengyelország vagy balti országokra gondolok, hogy ezeket jó gyakorlatnak felhasználhatjuk-e a tartalékok felhalmozódásának elkerülésére. Végül pedig láttam, hogy van nagyon sok nem nyilvános pályázó, illetve pályázat tud-e valami számokat mondani arról, hogy milyen arányban vannak nyilvános és nem nyilvános pályázók? Kumucákos úr. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Paki úrnak a munkát. Azt is köszönöm neki. Azt is köszönöm Paki úrnak és a bizottságnak, hogy elénk tárták ezt a munkát itt a mai napon a legtöbb függőben levő kérdéssel egyet tudok érteni. Egyet emelnék ki. Ugye ezek a projektek tulajdonképpen e, egy, egy elvágási pontot jelentenek. Volt e, a TEN esetében egy korábbi logika, e, de ez most változik. Egy új logika mentén foglalkozunk ezekkel a hálózatokkal, tehát a kérdés, hogy ezt a kétfajta logikát hogy próbálják összekapcsolni, hiszen két eltérő periódusról van szó. A projekt kötvényekkel kapcsolatban az a kérdésem. Különösen abban az esetben, hogyha a pilot fázisról már döntés született, végig gondolták, hogy ennek milyen hatása lesz a megvalósításra, és ezt a figyelembe veszik-e. Köszönöm szépen. Nem, nagyon sokan elmondtak már nagyon sok mindent. Jónak találom a javaslatokat. Jó, hogy térképen is illusztrálta, hiszen ez a határokon átnyúló jelleget is mutatja ez, illetve hogy a szűk keresztmetszetek hol találhatók. Komosszákos úr is meg, megemlítette a projekt kötvényeket. Pontosan ez a jó, hogy ez, ez szerepeljen a listán is, hiszen 30 millióról van szó, ezért az is fontos, hogy mi, tudjuk, hogy milyen projektek vannak a listán, és melyek azok, amelyek kimaradtak vannak. És a, amit Legbön kolléga is mondta, itt a fogadd el vagy beszítsd el elvet kell követnünk. Köszönöm. Mr. Rike. Rike úr. Merci, Monsieur le Président. Merci la Commission. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Paké úrnak is köszönet. Nagyon jó minőségű volt a felvezetője. Észrevételem van, utána két kérdésem lesz értem én, hogyha a korábbi több éves pénzügyi keretekről beszélünk, akkor ugye egy már ismerős pénzügyi struktúráról van szó. Most nem a Connecting Europe eszközről van szó. A másik észrevétel, mivel eh, viszonylag eh, kis számú projekt érkezett az olyan csatlakozott eh, országokból, ugye meg kellene néznünk, hogy a kelet-európai országokat hogyan lehetne jobban bevonni ezekbe a projektekbe. Most jön a két kérdés. Mondhatjuk, hogy a Connecting Europe eszköz és ez a, az itteni finanszírozás az adott portfólióra kerül felhasználásra. A második kérdésem. Nyilván. Nem lehet itt a projekt kötvények kiadásáról beszélni, hiszen önök nem közvetlenül érintettek ebben a kibocsátásban. Tehát a kérdés, hogy gyakorlatilag hol lehet ezeket felhasználni, hogyan? És utolsó kérdésem, ön úgy gondolja, hogy amikor megváltoztatják a költségvetési keretösszeget, akkor talán kevesebb tanulmányról és több, több munkáról lehet majd beszélni? Köszönöm szépen. Nagy érdeklődéssel olvastam a javaslatokat, és volna egy kérdésem. Lengyelországgal kapcsolatosan 37 millióról van szó a, költ, a kivitelezés területén, és 2 millió a tanulmányokra fordul. A lengyel kormány kérte ezt az összeget, egy pontot elutasítottak. Csak azt kérdezem, hogy amit most elmondtam, azt jól értettem-e? Köszönöm szépen. Én most eh, Paké úr, én is szeretnék szólni néhány szót. Először is köszönöm szépen, hogy bemutatta ezt a dokumentumot. Gyorsan eh, én is áttekintettem, és eh, nekem is feltűnt, mint másoknak is, hogy ő nem csak, hogy megpróbálta összekapcsolni a prioritásokat a határon átnyúló jelleggel, ez számunkra is fontos prioritás, mindig is az volt, hanem hogy azt is megkísérelte, hogy az interoperabilitás és az összekapcsolhatóság a különböző közlekedési módok között megvalósítható legyen prioritásként, illetve az is, hogy a meglévő TEN hálózatokra vonatkozó munka folytatódjon, és lehetőleg magasabb színvonalon. Úgyhogy összességében úgy gondolom, hogy kiváló ez a dokumentum. És ha jól tudom, nem is kerül a tagállamok elé. Nagyon ritka alkalom, hogy nagy változások történnének ilyen dokumentumokban, hogyha igen, akkor persze tudnunk kell, hogy miért Ebben az értelemben én arra számítok, hogy radikálisan nem fog változni már a szöveg, de gondolom Paké úr majd megerőszi, megerősíti ezt a feltételezésemet válaszaiban. Jean Erik, sok kérdést kaptál, kérem, hogy válaszolja a kérdésekre. Köszönöm szépen. Remélem, hogy nem hagyok ki kérdéseket, előre elnézést kérek, hogyha ez véletlenül így történne, hogyha későbbiekben visszatérhetek ezekre írásokban, írásban, akkor megteszem. Először is azzal kezdeném, hogy ezek a projektek, amelyeket megvalósításra ajánlottunk, ezeket a tagállamok terjesztették elő. Nincsen olyan projekt, amelyet maga az ügynökség, vagy a bizottság, vagy valamely külső szakértő határozott volna meg. A folyamat kezdete mindig az, hogy a kedvezményezett tagállam nyújtja be a kérelmet. Ebben az összefüggésben a tagállam, ez nyilvánvaló és fontos téma volt ez az értékelésben, meg kell, hogy erősítse, hogy társfinanszírozásra lesz lehetőség, és ez rendelkezésre áll, és az elbírálásnak nagyon fontos eleme, hogy bizonyítani tudja-e a társfinanszírozás rendelkezésre állását, és valóban a projektet végre lehet-e az előterjesztés szerint hajtani. Bond úr kérdezett erre rá, igen. Nyilvánvaló, hogy mindezzel együtt a javaslatokat áprilisban, idén áprilisban nyújtották be, ha jól emlékszem, és most ezeket konkrét finanszírozási döntések fogjuk átalakítani. Év vége előtt mind a 74 projekt, hogyha ezt megerősíti a tagállami bizottság, és hogyha rendelkezésre áll a tavalyi évekből leszűrt tapasztalat és a tagállamok javaslatai tehát akkor ezeket el fogjuk fogadni, nem lesz túl nagy mozgástér. Az elmúlt öt évben az volt a tapasztalat, hogy a tagállamok ezt általában elfogadják a bizottsági javaslatot az eredeti formájában, úgyhogy ez valószínűleg így fog zajlani most is. Ezen az alapon a 74 javaslatot tehát még egyszer megtárgyaljuk a tagállamokkal, ezt a mi ügynökségünk teszi, és a finanszírozási döntést így készítjük elő. Ennek során természetesen vissza fogunk térni a társfinanszírozás kérdésére, tehát megint felmerül ez a kérdés. Valóban erre vissza fogunk kérdezni a tagállamoknak, hogy meg tudják erősíteni a társfinanszírozás rendelkezésre állását. Ez az egyik alapelv a TNT programban is. Biztosítani kell, hogy a projekteket megfelelően népszerűsítik és végrehajtják, illetve megfelelően készítik elő. Ez a bizottság számára is nagyon lényeges, és a programmechanizmusok értelmében az előkészítésben és a végrehajtásban is ezt az ellenőrzési szintet megtartjuk. Aztán lesz egy javaslatbekérési fázis, vagyis egy tender kiírás tulajdonképpen a prioritás projektekkel kapcsolatosan. Ez az ajánlatbekérés, ez egy éves szintű folyamat, nem elsősorban a prioritás projektekre összpontosított a korábbi, a későbbi majd jön ezekre fog összpontosítani, és vagy 2012 végén, vagy 2013-ban lesz egy éves program, a ma délután megvizsgáltak szerint. És persze ezen még majd részletesebb munkát kell végezni. Az a lényeg, hogy két kiírás mindenképpen lesz, és lehet, hogy 2013-ban lesz még egy utolsó kiírás, Jelle úrnak mondom ezt, különösen akkor, hogyha marad még költségvetés vagyis optimálisan tudjuk felhasználni a forrásainkat, akkor 2013-ban lesz még egy kiírás olyan forrásokból, amelyek esetleg fennmaradnak a meglévő projektekből. Tehát 2012-ben a prioritás projektekre vonatkozólag lesz egy kiírás, aztán lesz egy éves kiírás, vagy idén, vagy jövő év elején szisztematikusan kírjuk ezeket a felhívásokat évente két-három alkalommal, hogy ne maradjon költségvetési maradvány, ez a 2013-asra és az egész költségvetési időszakra is vonatkozik. Ami pedig az összetevőket és prioritásokat illeti a tenderekben, köszönöm szépen a visszajelzéseket és az elhangzott észrevételeket. Persze én is szeretnék a, az autópályák és a tengeri közlekedés tekintetében több projektet látni, de persze még nem tudjuk, hogy a jövő mit hoz. Általában ezek jó minőségű projektek, sokat meg tudunk tartani belőle, de mindez annak is a függvénye, hogy mit mutatnak be, mit terjesztenek elő. De a vasúti közlekedés területén van a legnagyobb szükség beruházásokra, de egyre inkább fordulunk a tengeri és a szárazföldi projektek felé. Nem annyira a, Danu, a Duna és az Elba most már a prioritás, hanem a Benelux államok területe például, ebben a javaslatban legalábbis, és a tagállamok döntése is, hogy hol lesznek már érett projektek, és hol áll rendelkezésre társfinanszírozási forrás. A munkaprogramnak már meghatároztuk a prioritásait, Az szárazföldi közlekedés az egy marginális lehetőség, elsősorban a tengeri közlekedésekkel összpontosítani. Aztán volt még egy kérdéskör, egy második kérdéskör, a Connecting Europe eszközzel hogyan függ össze ez a folyamat. Részben ezt már kifejtettem, ez az éves program a meglévő iránymutatásokra alapul, a meglévő TNT programmal összefüggésben, és ebben az összefüggésben is hajtjuk azt végre. De az alapvető fontosságú, hogy az utolsó szakaszában a TNT programnak már a Connecting Europe eszközzel is összekössük ezt, és az új TNT programmal. Mivel ilyen sok javaslat van előttünk, van néhány, amely szerepel a Connecting Europe eszköz mellékletében is és ez persze még látványosabb lesz majd a több éves programban, amelyben a prioritás projektekre összpontosítunk, amelyek elsősorban a törzshálózatra vonatkoznak, ahogyan ez egyébként a mostani együttdöntési folyamatban is szerepel. Itt van tehát egy kapcsolódási pont, de vannak olyan projektek is, amelyeket magukban önállóan hajtunk majd végre, remélhetőleg az innen származó finanszírozásból, ha nem, akkor majd ki lehet egészíteni a forrásaikat a 2013-as kiírásokból, vagy pedig a tagállami saját erőforrásokból, vagy más eh, EU költségvetésből finanszírozott eh, programokból, de meg kell találnunk a kapcsolódási pontot a Connecting Europe eszközzel. Ezt a közlekedési politika prioritásaival tudjuk megtenni, innováció, tiszta, környezetbarát közlekedés, különösen a harmadik prioritása lényeges, ennek is a tanulmánykészítési szakasza, és a számok is bizonyítják ezt, ebbe most nem akarok belemenni, de nagyon sok tanulmányból aztán projekt keletkezik, hiszen a, a, szükség van papíralapú tanulmányokra, megvalósíthat, fenntarthatósági tanulmányokra, de a legtöbb pénz környezeti hatástanulmányra vagy feltáró tanulmányokra fordul, amelyek már olyan tanulmányok, amelyek közvetlenül kapcsolódnak egy későbbi TNT projekthez. Úgyhogy nagy részben az előkészítő tanulmányok egy TNT projekthez kapcsolódnak, és itt talán még látványosabb, vagy még jobban érzékeltethető a kapcsolódás a, a Connecting europe hiszen a tagállamoknak elő kell készíteniük egy listát az ESF-re nézve a bizottsági javaslathoz, és az új tagállamok közül nem sokan használták ki ezt a lehetőséget, és ezen el kell gondolkodnunk az utolsó éves program keretében, hogy ezt összekapcsoljuk-e még szorosabban a SZEF javaslat mellékletével, amit majd a parlament és a tanács egyeztet egymással a bizottság előkészítése alapján, de minden esetre azt biztosítani kell, hogy a fennmaradó finanszírozási források előkészítsék a talajt a Connecting Europe eszközzel való összekapcsolásra, de nyilván ehhez a tagállamok bevonódására is szükség van, hogy ismeretében legyenek ennek a lehetőségnek, hogy tudatában legyenek ennek a lehetőségnek, és ki is használják. És még a projekt kötvényekről szeretnék beszélni, a negyedik prioritásról, Ezekből a negyedik prioritás alatt hat projekt van. Ezeket elkezdtük már értékelni a tekintetben, hogy a különböző finanszírozási források hogyan állnak rendelkezésre. Ez nem egy lista a projekt kötvényekről, de a legtöbb projektnél el lehet dönteni, hogy amikor a tanulmányok lezárultak, akkor melyiket lehet projektkötvényel támogatni. Vagyis innovatív pénzügyi eszközökkel lehet ezeket megvalósítani, ide értjük a projektkötvényeket is. Egyelőre ebbe a körbe csak hat projekt tartozik, de azért ez kétszer annyi, mint tavaly, ez egy jó tendencia, de nyilván még igen alacsony ez a szám úgyhogy az előkészületben lévő projekteken dolgoznunk kell, a SZEF tekintetében is, illetve ismertetnünk kell jobban ezt az eszközt, és reméljük, hogy jövőre vagy a következő éves programban több finanszírozási kérelem lesz. A horizontális észrevételekről most már szóltam, most nem tudom, hogy kitérhetek-e a projektekre magukra. Igen, köszönöm. Kramer úr beszélt erről a vonatkozásról nem a balti-adriai témáról beszélünk elsősorban, ön bizonyára megvizsgálta a részletes projektkírásokat is, ezek kisebb méretű projektek, hogyha ilyen óriási infra struktúra ezeket vennénk figyelembe, akkor inkább ez a szefre tartozik, és más területekre nem ehhez a programhoz. És Hojt úr is beszélt a felisztóról, illetve az ezt a hálózatbe bekapcsoló vasútvonalról az EU kikötők összekötése a hátországgal, különösen a vasúti hálózattal, ehhez nyilván hatékonyabb, integráltabb és hathatósabban működő közlekedési rendszer célját szolgálja ez a kezdeményezés. Nagyjából ennyit mondtam volna el, és persze majd még visszatérek egy másik kérdésre, ezek már konkrétabb kérdések eh, különböző térségekkel kapcsolatosan, és azt gondolom, hogy nagyjából az elhangzottakra választattam. Köszönöm. Köszönöm szépen Páké úrnak. Köszönöm szépen Páké úrnak az előadást, illetve hogy megválaszolta a képviselők kérdéseit. Hát akkor megvárjuk a tagállamok csütörtöki döntését, és utána megpróbálunk minél, több, minél gyorsabban előrelépni az ügyben, hogy az erre a célra ö, ö, szánt összegek eljuthassanak a projektekhez. Köszönöm szépen! Azt hiszem, hogy már a nyári szünet előtt nem találkozunk Páké úrral, úgyhogy nagyon kellemes szabadságot kívánok, és hát a következő időszakban nyilván megint látjuk majd egymást. Grisbeck asszony itt van? Itt van. Grisbeck Grisbeck asszony elmondta nekem, hogy e, ma délután a Polgárjogi Bizottság és a mi bizottságunk között fog rohangálni. Most hál' Istennek itt van. A következő napi rendi pont a Horizont 2020-ról szóló jelentés. Át is adom Griszbek asszonynak ezennel a szót. Elnök úr, kedves kollégák, <clears throat> hölgyeim és uraim, valóban öröm, hogy prezentálhatom önöknek ezt a véleménytervezetet a Horizont 2020-szal kapcsolatban. Őszintén remélem, hogy a jövendő időszakban kiváló együttműködés alakul ki közöttünk, és annak ellenére, hogy most a gyár ugye alapjában véve a pihenés időszaka. Az eljárásról szólnék néhány szót. A bizottságunk két dokumentum alapján dolgozott, az egyik a keretprogram szabályozása, valamint a 18 809 és a 811-es dokumentumokról. Én úgy gondoltam, hogy a bizottság figyelme inkább a keretprogramra irányuljon, tehát azokat a dolgokat próbáljuk megnézni, amelyek az adott program alapján relevánsabbak lehetnek. Anélkül, hogy túlságosan belemennék a Horizont 2020 keretprogram részleteibe, alapjában véve a kutatás és innováció kulcskérdéseiről van szó, amikor Európa valóban egy kulcsfontosságú ponthoz érkezett minden ágazatban. Eszünkbe kell, hogy jusson, hogy a harmadik országok részéről erős és egyre fokozódó versenyben állunk. Hozzátehetjük azt is, hogy egy válságon próbálunk túl kerülni, itt tehát meg kell néznünk, hogy mi az, ami stabilizálhatja a gazdaságainkat. Ugyanakkor a versenyképesség is nagyon fontos. Tehát a Horizont 2020 egyik feladata, hogy az iparágakban prioritásokat határozzon meg. A közlekedés az európai gazdaságnak egy kulcsfontosságú szektora, itt fejlesztésre van szükség kevesebb energiafelhasználást kell elérnünk, ugyanakkor a társadalmi deficitet is csökkentenünk kell. Nos, elnök úr, ez az, ami a keretprogramhoz kapcsol bennünket. Néhány hónappal ezelőtt Matthew Grosse kidolgozott egy, olyan, egy jelentést, az egységes európai közlekedési térségről. Én úgy gondolom, hogy eh, a közlekedési eh, szakpolitikáknak ezen a részén eh, kellene összpontosítanunk különös tekintettel az energiákra. Azon el kell gondolkoznunk, hogy a közlekedés energiaforrásai honnan jönnek, mert hiszen a foszilis energia nem tart örökké, ugyanakkor nagyon jelentős mértékben függünk tőlük. A kibocsátás csökkentés az egyik fontos célkitűzés, amelyet minden egyes közlekedési módnál meg kell valósítanunk. Itt a 2020-as célkitűzésekről beszélünk. Új motorokat, elemeket, innovatív infrastruktúrákat kell kifejlesztenünk, amelyek hatékonyabban használják az energiákat, illetve kiváltanak bizonyos üzemanyagokat olyanokkal, amelyek önfenntartóak. Át kell gondolnunk a hulladékkezelés stratégiáját, és a, a gépjárművek súlya, és aerodinamikai jellemzői ugyancsak fontosak. Még egy fontos gondolat, amelyre oda kell figyelnünk, hogy, hogy ugye hogy tudjuk a kört négyszögesíteni, márpedig úgy, hogy egyre fokozódó igényeket kell egyre kevesebb eszközzel, de hatékonyabban kielégíteni innovatív és intermodális megoldásokat kell találnunk. Úgy, mint Európa polgárai látjuk, hogy változnak a szokások, változnak az életsémák, ezekre is e, választ kell adnunk. Az urbánus, a városi mobilitás kérdéseire választ kell adnunk. Ez a foglalkoztatás szempontjából is fontos, de ugyanakkor fontos, hogy a városi környezetben élő embereknek milyen az élet minősége. Végül pedig a különféle célkitűzéseket, a fenntarthatóság és a szociális aspektusok szempontjából is össze, összhangba kell hoznunk. Cél, hogy csökkenjen a szociális egyenlőtlenség, és a legsérülékenyebb felhasználókat kell védenünk. A városi közlekedésnél a rendelkezés álló szaktudást jól ki kell használnunk, igénybe kell vennünk kutatóközpontokat, aztán a városok körüli üzleti településeket, illetve infrastruktúrákat. Az újfajta közlekedés révén az, a városi környezetben élő emberek jobban hozzá tudnak férni a, az ilyen külső területeken szervezett létesítményekhez, ugyanakkor csökken a zaj és egyéb szennyezés. Tehát mindenképpen összpontosítanunk kell energiáinkat, annak érdekében, hogy újraindíthassuk, vagy belendíthessük a, a foglalkoztatás és a gazdasági növekedés motorját, különös tekintettel a vár, városi, urbános területekre, környezetvédelmi, szociális és gazdasági szempontok vezérelnek bennünket. Ezek a fő észrevételeim, remélem ezt el tudják fogadni, és nyilván itt vagyok, szívesen válaszolok bármilyen kérdésükre, amit feltesznek. Köszönöm szépen. Mr. Marcinkiewicz. Marcinkiewicz úr. E, köszönöm szépen, elnök úr, és e, köszönöm szépen a vélemény bemutatását is. Először is hangsúlyozni szeretném, hogy az Európai Unió jelenlegi stratégiájában próbálunk intelligens és integrált közlekedési rendszereket kidolgozni. A Trambizottság szempontjából hangsúlyoznunk kell, hogy európai közlekedési rendszerre van szükségünk olyanra, amely egyrészt a környezetbarát, másrészt állampolgárbarát, hogy úgy mondjam. Maga a közlekedés és az infrastruktúra az európai GDP-nek 3,3%-át, 6,3%-át fedi le. Modern technológiákra van szükség, hogy Európa versenyképes maradjon ezen a területen, illetve hogy a jelenlegi rendszernek a hátrányait ellensúlyozni tudjuk. Az új innovatív technológiai megoldások, az infrastruktúra, a járművek és a fuvarozás szervezés szempontjából Mindezek szükségesek ahhoz, hogy tiszta közlekedési és szállítási rendszer jön létre, és, rétre, e- és ehhez befektetésekre, beruházásokra van szükség. Csökkenteni kell a CO2 kibocsátást, és egyéb hátrányos hatásokat a környezetre nézve. Meg kell szüntetni az olajfüggőséget, ugyanakkor a mobilitásnak szinten kell maradnia kiegyensúlyozott módon innovatív megoldások és intelligens közlekedési rendszerek segítségével. Ez az az ágazat, amely az egyik kulcságazat Európában. A személyek és a, az áruk mobilitását ez biztosítja. A közlekedés talán a legnagyobb európai hozzáadott értékkel rendelkező ágazat, vagy a legnagyobb értéket szolgáltató ágazat. Ezért európai szintű finanszírozás az innovációban, a közlekedésben hozzájárul ahhoz, hogy az EU-s tagállamok megfelelően tudják alkalmazni a jogszabályokat, illetve a Horizont 2020-as kezdeményezés elemeit az egységes közlekedési rendszer kiépítésére vonatkozó erőfészítések hozzá fognak járni, járulni a politikai célok végrehajtásához, amelyeket például az európai iparpolitika vagy a digitális napirend tartalmaz. Köszönöm, köszönöm. Ajala Sanders asszony a szocialisták részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Grisbeck asszony munkáját, és gratulálok a munkájához. Örülök, hogy együttműködhettem vele ennek a véleménynek a kidolgozásában, és nagyon fontosnak tartom, amit ő is hangsúlyozott, és én is szeretném, hogy a biztonságra, az innovációra kell összpontosítani, az infrastruktúra, az jármű és a szervezés összefüggéseire, hiszen láthattuk, hogy ennek nagyon fontos elemei játszanak itt szerepet, és aztán persze a társadalmi viselkedési formák is érdekesek, hiszen látjuk, hogy vannak olyan csoportok, mint a gyermekek, az idősebbek, a fiatalok, akikkel kapcsolatosan új kutatások folynak, pszichológiai kutatások a közlekedés biztonság összefüggéseiről is, ez is nagyon érdekes, hogy ezeken dolgozzunk, aztán a logisztikáról is kell beszélni. Teljesen támogatom, hogy valóban többet kell tudni a városi élet szervezéséről, a városi együttélési formákról. Az állampolgárok és a szolgáltatások javak elosztásának a viszonyait is meg kell vizsgálni, az innovatív ellátási hálózatok, ezek is nagyon érdekesek, például az elektromos hálózatok tekintetében, városok esetében, ez is nagyon lényeges, hogy az innováció érvényesüljön ezen a területen. A finanszírozásnál már láttuk, hogy vannak új finanszírozási eszközeink, meg kell figyelni, meg fel kell tárni, hogy hogyan lehet adaptálni az új finanszírozási formákat a közlekedési megoldások szükségleteihez. Persze erről nem lehet laboratóriumi kísérleteket végezni kémcsövekben, hogyha valamire nincs pénz, akkor nincs pénz, és a globalizációval kapcsolatosan csak annyit mondanék, ami már egyébként elhangzott ma délelőtt a szerződéskötésekkel kapcsolatosan. Nincsenek eléggé megvizsgálva ezek a szempontok. Sokszor elfogadunk valamilyen vezetői szerepet tudományos megalapozás nélkül, és ami a zöld munkahelyeket illeti, az, hogy létrehozzuk ezeket az új piacokat innovatív eh, mobilitási módszerekkel, attól még nem tudjuk számszerűsíteni, hogy hány eh, munkahelyet veszítünk el egyik területen, mennyit nyerünk a másikon, úgyhogy erre is társadalmi, gazdasági vizsgálatokra, tanulmányokra van szükség, ezen még dolgozni kell. És a közszolgáltatások biztonsága, minősége is nagyon lényeges szempont, ezzel kapcsolatosan sem folyt még túl sok eh, vizsgálat, kutatás, illetve a társadalom, társadalmi konfliktusok kérdéseiről is vizsgálódhatunk még. Az új infrastruktúra hálózatokról is fel kell tárni, hogy a közvélemény, az állampolgárok hogyan reagálnak ezekre, hiszen egyre érzékenyebben reagálnak az új infrastruktúrák bejelentésére, a bizottság talán azon is dolgozhatna, hogy milyen képletekkel lehet kimutatni ezeknek a társadalmi konfliktusoknak a hatását, vagy ezeket megoldani. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. És köszönet az előadónak a végzett munkáért. Jelentős mértékben osztom azt, amit ő elmondott nekünk, csak néhány további észrevételt szeretnék mondani a véleménytervezetnél hangsúlyoznunk kell, hogy mennyire fontos a közlekedésnek a szállítói oldala, tehát nem csak az, a közlekedési infrastruktúrát és a hatékonyságot kell néznünk, hanem beszélnünk kell a kereslet és a kínálat oldalairól is. Például ugye az állampolgárok szokásai változnak, városi környezetben sokkal több ember migrálódik a városi környezetbe. Tehát itt nem csupán új infrastruktúráról van szó, hanem új munkahely teremtésről is beszélnünk kell, amelynek során az emberek például ott dolgozhatnak, úgy dolgozhatnak, hogy elkerülik az utazást. Beszélhetünk a gépjárművek megosztásáról, a kézbesítési szolgáltatásokról, szóval Összefoglalásképpen az emberek szokásai változnak, ezt meg kell vizsgálnunk, ugyanakkor vizsgálnunk kell a biztonság kérdéseit is, részben az utazás biztonságát, részben pedig magának az ágazatnak a biztonságos voltát beszélnünk kell a szállított áruk biztonságáról. Ez majd benne lesz azokban a módosítókban, amelyeket előterjesztek. Tehát legyen olyan hatékony a kutatás, amennyire csak lehet. Damián úr. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kapok a, arra, hogy megjegyzéseket fűzek ehhez a témához. Először is elmondhatom, hogy magunk részéről üdvözöljük Rizbek asszony jelentését. Tudom, tudjuk, hogy a jelentés szándéka és aközött, hogy a Horizont 2020-as általában miről szól, igen nagy a megegyezés, különösen a közlekedés területén. Például a versenyképességet összeegyeztetjük a politikai kitűzésekkel. A legfontosabb figyelem a nagy közlekedéssel kapcsolatos kihívásokra irányul, mint az energia, a környezetvédelem, aztán holisztikus megközelést alkalmazunk, integrált rendszereket próbálunk meg ösztönözni, nagyon nagy súlyt fektetünk az innovációra, figyelünk az innovatív megoldások terjesztésére aztán a gazdaság hatásának továbbítására a láncolatban. És azt is üdvözöljük, hogy a jelentéstevő különös hangsúlyt adott egy sor fontos szempontnak, például az energiaforrásoknak, az egészséggel kapcsolatos hatásoknak, az, a gazdasági és szociális társadalmi hatásoknak, valamint a városi közlekedésen is nagy hangsúlyt kap. Egy sor más kezdeményezéssel is ez a helyzet, például a Connecting Europe eszközzel. Nagyon kevés az olyan szempont a jelentésben, illetve a javasolt módosításokban, amelyekkel kapcsolatban azt mondhatom, hogy nem egészen egyezik meg a megközelítésünk, illetve ahol aggodalmunkat fejeznénk ki. Megint csak két-három példát hoznék. A 18-as, 20-as módosító az Európai Innovációs és Technológiai Intézettel kapcsolatos interfészről szól. Ez a program egyik más, egy másik részével részéhez kapcsolódik, és nagyon fontos, hogy határozzuk meg, hogy mi az, ami innen kerül, mi az, amit itt fedünk le, és mi az, amit máshol. Ennek a kö- kezdeményezésnek a közlekedési részeit mindenképpen úgy fogjuk kialakítani, hogy a program ezen részével megegyezzenek és kompatibilisak legyenek. Aztán a ö, műholdas, ö, műholdas alapú alkalmazásoknál is ö, biztosítani fogjuk hogy ez a kutatási munka úgy folyjon, ahogy a jelentéstevő javasolja, meg kell próbálnunk elkerülni, hogy átfedés legyen az olyan tevékenységekkel, amelyek a program más részeiben szerepelnek, különösen az űrkutatással kapcsolatos, ami a versenyképességi részben szerepel, és itt csak is a kutatás és innovációs aspektusokra koncentráljunk a közlekedési alkalmazásokon belül de valószín, valóban nagyon széles körű a megegyezés véleményeink, véleményeink között. Azt is feljegyeztem, hogy milyen sok más megjegyzés is született a többi képviselők részéről, akik részt vettek a vitában. Továbbra is szívesen folytatjuk önökkel a vitát. Elnök, Griszbek hogy szeretne hozzátenni mindehez valamit? Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni kedves kollégáimnak a megjegyzéseket. Nagyon érdekes ötleteket adtak, amelyeket tovább ki tudunk majd dolgozni közösen. Köszönöm a támogatást, különösen azt köszönöm, azokat az ötleteket köszönöm, amelyek hozzáadott európai értéket képviselnek. Reméljük, hogy az jelentés kidolgozása során minden ötletet hasznosítani tudunk. Például a német pozitív példákra gondolok itt, amelyek segíthetnek a városi közlekedés jobb megszervezésében, például úgy, hogy fiatalokat is bevonjuk ebbe, és a városi közlekedésre, mint olyanra nagyon fontos hangsúly fektetése. Duran asszony is egy vonalként megemlítette ezt, tehát annak a gondolatát, hogy ne csak a kínálatra, hanem a keresletre is próbáljunk megkoncentrálni a közlekedési területen belül. A bizottság megjegyzéseit is figyelmesen meghallgattam, meg fogom keresni őket. Esetleg elnök urat megkérdezném, hogy miután nem sokára eljön, kezdődik a nyári szünet, esetleg lehetne, hogy a módosítók határidejét kitolhassuk, hogy kicsit több időt adjunk magunknak. Ugye a jelentés magát is áttették egyik bizottságnak a másik bizottság hatáskörébe, le, lehetne esetleg, hogy a határidőt augusztus 23-ára túljuk annak érdekében, hogy minél jobb eredményeket kapjunk. Elnök, köszönöm szépen. Igen, nagyon rend, rendben van. Augusztus 23-ánra tesszük a, hatá, a módosítók benyújtásának határidejét. Nem tudom, lesz-e itt akkor még valaki, de minden esetre ez a határidő, és szeptember 17-én fogjuk megtárgyalni a módosítókat, valamint szeptember 18-án lesz a bizottságban a szavazás. Az ITRE októberben tartja meg a saját szavazását. Ennél szorosabban nem tudtuk el rendezni az ügyet, úgyhogy a novemberi plenárisra kerülhet majd csak a téma megtárgyalásra. Tehát még egyszer augusztus 23-a módosítók benyújtásának határideje. Köszönöm szépen, akkor tovább is lépünk a következő napi rendi ponthoz, amely egy tanulmány, mégpedig a légi teherszállítás biztonságáról szóló tanulmány. Makario, itt van a, Makario úr itt van a teremben? Bocsánat, Makario asszony természetesen. Okay, colleagues. Kedves kollégáim! Ezt a tanulmányt tehát a harmadik országokból érkező légiszállítmányokról készítették el. Szakbizottságunk tavaly júliusban kérte a tanulmány elkészítését, és a Transporto Invacaosis Tamas nevű portugál szervezet készítette el a szerzője pedig Rosario Macario asszony, professzor asszony, aki a TISPT-től érkezett. Át is adom asszonyom önnek a szót, és kérem, hogy körülbelül 15 percre korlátozza az előadását, hogy aztán még a kérdésekre is legyen idő. Tessék, megadom önnek a szót. Boa tarde, muito obrigado eh, pela oportunidade de apresentar aqui este estudo. Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget, hogy eh, ismertethetem ezt a tanulmányt. Ez egy biztonsági kérdésekkel foglalkozó elemzés, különös tekintettel a harmadik országokból erre irányuló légi fuvarra, légi fuvarra. Három fő területről van szó, a légi fuvarról először is. Ez egyre fontosabb, nem csupán üzleti szempontból, hanem multimodális szállítás is létezik, és ezen belül a fuvar, fuvar részesedése egyre tekintélyesebb. <clears throat> Ez, ez áru szállítás szempontjából fontos, de ugyanilyen fontos az utasok szempontjából ugye egyre inkább számít a biztonsági megfontolás, különösen az utasok vonatkozásában. A harmadik és a legfontosabb oka ennek a tanulmánynak az, hogy történtek terrorista támadások, vagy támadások kísérlete történt a múltban. Sokszor próbálkoztak a teherszállítás kapcsán. Meg kellett néznünk, hogy hogyan lehet szabályozni ezt a területet, hogy a problémákat elkerülhessük. Három célunk volt ezzel kapcsolatban. Először is megnéztük, hogy milyen intézkedéseket ültettek át a gyakorlatba annak érdekében, hogy biztosítani tudják a légi teherszállítás biztonságát. Kettő, felmértük a javasolt intézkedéseket a biztonsággal kapcsolatban. Három, megnéztük, hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogy módosítsuk a meglevő szabályozási kereteket. Ennek érdeké azért, hogy javíthassuk a biztonság kérdéseit. Aztán milyen módszertan alapján dolgoztunk. A következő volt a módszer alapja. Először is áttekintettük az összes már létező légi teherszállításra kapcsolatos jogszabályt, szabályozást. Megnéztük a tudományos és egyéb szakirodalmat. Ez a biztonsággal kapcsolatos szakirodalom. megpróbáltuk megnyerni a jelentős gazdasági szereplőket, hogy együttműködjenek velünk különféle szakértőkkel és egyéb érintett felekkel folytattunk konzultációkat, majd a tagállamokkal kapcsolatban kérdőíveket küldtünk ki, és erre egész jelentős számú választ kaptunk. Ezek után Két dolgot állapítottunk meg. Először is megállapítottuk, hogy jelenleg mi a bevett gyakorlat. A másik, hogy milyen szakpolitikák vannak, ezeket milyen mértékig és hol, hogyan ültették át a gyakorlatba. A szabályozásra kapcsolatban különféle jogi személyes, jogi személyiségek, testületek vannak, Eh, az első, ez egy világméretű szervezet, ez a, az ICAO, a Nemzetközi Polgári eh, eh, Repülési Szervezet. Az volt az elképzelés, hogy össze, összesítjük a tagállamokban felelhető általános szabályokat. Ez az ICAO gyakorlatilag egy döntéshozatali folyamatot alkalmaz. Ez nagyon lassú, nagyon igényes, eh, időigényes, és nem mindig megfelelően eh, nagyra törő. Tehát ez egy lassú, nehézkes folyamat. Megvizsgáltuk az ICAO-nak az auditjait, megvizsgáltuk a gyakorlati megvalósítás hatékonyságát. Ezek a vizsgálatok rendben is vannak, azonban sajnos semmiféle eh, erő nincs mögöttük, hogy, eh, hogy a gyakorlatban is megvalósítsák az ajánlásaikat. Akkor most közelítünk az Európai Unióhoz. Itt is vannak eh, közös törvények, jogszabályok, amelyeket együttdöntés formájában szoktunk elfogadni. Aztán a jogalkotás végrehajtásánál a komitológiai eljárást alkalmazzák, a tagállamok pedig saját maguk ültetik be át a gyakorlatban. Megvizsgáltuk az USA-t, és ez egy kicsit eltér az európai helyzettől, ott van egy szállítási biztonsággal foglalkozó ügynökség, a TSA. Ők konkrét szabályozást fogalmaznak meg, ezt kötelezően végre kell hajtani minden olyan járatnál, amelyik USA beli repülőtérre száll le. A berendezések, felszereléseket is jóvá adja ez a testület az USA repterein. És rajta tartják a szemüket azon is, hogy mi történik az USA határain túl. Az iparágban nagyon sok az önszabályozás, mint például az IATA, ez is egy erős szervezet, a Nemzetközi Légiforgalmi Szövetség. Ez is foglalkozik biztonsági aspektusokkal, és különféle auditokat, vizsgálatokat folytat le. Európában van egy testület, amely a vámra, a szállításra, a járad, járadékra, hogy eh, eh, ezek, ezekkel a területekkel foglalkozik. Eh, alapjában véve a biztonságról beszélek, nem pedig a biztonságosságról Mi történik Európában? Két eljárás típust látunk. Az egyik az a, az összes e, fuvarozott e, árunak a vizsgálata, és ez korlátozza egyébként a teherárut. A monitorozás akkor kezdődik, amikor a javakat feladják szállításra, és zárt térre e, betárolják. Ezek után a teljes e, e, beszállítói láncot vizsgáljuk, tehát minden egyes szereplőnél van vizsgálat, van szűrés. A második, amikor a a, szállítás, a fuvar eh, listákat vizsgálják meg a reptereken, tehát nem a beszállítói láncon keresztül megy az ellenőrzés, hanem csak a reptéren a tényleges fuvarlisták alapján. Különösen, eh, bizonyos esetekben, különösen az USA-ban, vagy az USA-ba irányuló járatoknál eh, megvizsgálják a javakat, és megvizsgálják a fuvarlistát. Ezt a két dolgot együttesen kell elvégezni. A világ más helyein más és más a gyakorlat. Akkor a harmadik országokból érkező járatok. Milyen eh, eljárások vonatkoznak ezekre? Ugye Tulajdonképpen most egy átmeneti állapotban vagyunk ezzel kapcsolatban. Ezt a rendeletet megpróbáljuk összhangba hozni. Az a lényeg, hogy valóban helyesen hajtsák végre. Viszonylag új jogszabályról van szó, teljes mértékben 2015-ben kell végrehajtani, de már előtte is vannak repülőgép üzemeltetők, illetve gazdasági szereplők, amelyek a jóváhagyási eljárás hatája alá tartoznak. Ez igaz a harmadik országokból érkező javakra és teherárukra. Ennek a betűszavas rövidítése ACC3-as tanúsítás. 2014-től új folyamatok indulnak be Eh, attól kezdve a harmadik országból érkező államoknál független eh, ellenőrzést kell eh, lefolytatni. A repülőgép üzemeltetők egyre nagyobb felelősséget fognak viselni. A függül, független vizsgálat kötelező lesz minden egyes repülőtéren. Hát ezek az eljárások vannak, bizonyos országoknál lesznek eh, kivételek, más országoknál sokkal szigorúbb szabályokat fognak alkalmazni. Ez kapcsolódik a kockázat elbírálási eh, eljárásokhoz, valamint regionális megfontolásokhoz és egyéb tényezőkhöz. Mik a, a, a, mik a gondok, mik az aggasztó tényezők, amelyek eh, a tanulmány alapján kimutathatók? következtetéseink a következők. Van a biztonság területén egyfajta tendencia, nagyon körültekintően kell megvizsgálni az utas szállítás területét. Van egy, úgy, egy úgynevezett külső fenyegetés. Az egész paradigmánk egyébként, az egész paradigma alapja a kívülről érkező fenyegetés. Úgyhogy itt finomítanunk kell az eljárásainkon, pillanatnyilag bonyodalmak vannak, például a költségvonzat, a megvalósítás költségvonzatai, ezt sem szabad elfelejtenünk. És hát ez egy olyan dolog, amelyet eltérő mértékben kell figyelembe kell venni, illetve, figy, illetve vizsgálni. Egyes tagállamokon belül más és más az érzékenység szintje, és hát természetesen tagállamonként eltér a kapacitás szintje is. Ez is kimutatható abban, hogy más és más eljárásokat alkalmaznak. Változtatnunk kell az úgynevezett ismert csomagfeladó programokon, vagy árufeladó programokon. Egyre inkább a kooperációra, az együttműködésre helyezzük a hangsúlyt, az egész beszállítói láncot szeretnénk érdekelté tenni, bevonni a folyamatba. Tehát a láncon belüli szereplőket szeretnénk bevonni ez a szándék. Nyilván technológiai megoldások vannak, ezeket is vizsgáltuk. Szerintem ez a javítás első lehetősége a ter áruszállítás biztonságánál, illetve a postai küldeményeknél is ugyanez igaz. Vannak aggályok, a biztonsági eljárások gyakorlati végrehajtása hát nem egyforma tagállamoként van, ahol gyakorlatilag semmit nem csinálnak. A végrehajtás területe kívánivalókat hagy maga után. Különféle tagállamokban az ICAO-val kapcsolatos hozzáállás át egy eléggé toldozott, foldozott képet mutat. Az ICAO egyébként a testület természeténél fogva nem volt képes arra, hogy gyorsan reagáljon az újonnan jelentkező kockázatokra. a repülőgép üzemeltetőknek is megvannak a maguk gondjai. Nekik is gondoskodni kell arról, hogy a szabályokat betartassák, a biztonsági szabályokat. Az új jogszabálynál egy sajátosság, hogy nincs költséghatékonysági elemzés, mert ennek alapján nem tudjuk megért, meg, megbecsülni, hogy az új jogszabály milyen költségvonzatokkal jár, illetve nem látjuk azt sem, hogy milyen költséget idézne elő az, ha nem léptetnénk életbe a szabályozást. Erre szükségünk van. Egy új jövőképre van szükség, egy stratégiai vízióra, amely új szemmel vizsgálja a légiteherszállítás biztonságát. Ami pedig a biztonsági eljárásokat illeti, ezeknek az alapja és irányítója csak a kockázat felmérés, kockázat elbírálása lehet. A szabályozást jobban ki kell, ki kell egyensúlyozni a külső fenyegetettség és a belső fenyegetettség vonatkozásában. Különösen oda kell figyelni az utasokra, hogy az utasoknak milyen eljárásokon kell átesniük. A biztonsági felszerelések, berendezések infrastruktúráját is eh, át kell vizsgálni a partnerek között a teherfuvarozásnál, sokkal több együttműködésre van szükség. Oda kell figyelni, hogy a feladatokat megfelelően végzik el, és a biztonsági kérdéseknél hatékony az ellenőrzés. Hogy mit is szeretnénk tehát ezzel mondani? A megközelítés módját kell megváltoztatnunk, egy paradigmaváltásra van szükség a teherszállítás biztonságával kapcsolatban. Jelen pillanatban az ismertetett helyzetben találjuk magunkat. Láthatják, hogy itt egy, egyfajta ilyen szabályozatlan burjánzás mutatkozik, az emberek különféle módon használnak különféle szabályokat, más és más a költségvonzat. Az a lényeg, hogy a tehát tulajdonképpen semmi más nem történt, csak az új szabályozás alapján a felelősség, vagy a felelősségben való részesedés változott meg. Az a dolgunk, <clears throat> hogy fenntartsuk a szerződéses alapú bizalmat. Gyakran ugye a felelősség az egy ilyen hoci nesze alapon a résztvevők között mozog, de nem ez az együttműködés, amire mi gondolunk. Kevés a szerződéses alapú biztos, biztonsági megközelítés. Az is gond, hogy jelen pillanatban eleve sok biztonsága kapcsolatos jogszabály, rendszabály van életben, érvényben. A zöld kereteken belül láthatják a meglevő szabályokat, de ha nem szerződéses alapú együttműködés, a teherszállítás folyamatában, a szállítási láncban sokkal erősebb. A, a standardizációt és az egyszerűsítést az upstream és a downstream ágaknál egyaránt erősíteni kell. Tehát meg kell osztani a felelősséget, meg kell osztani azonban a szükséges információt, a tudnivalókat is. Nos, tehát ez az irány, amit követnünk kellene, amit tehetünk meg. Különféle csomagokat fogalmaztunk meg, politikai intézkedéseket fogalmaztunk meg. A, az elnök emlékezteti a speakert, hogy lassan fejezze be. Először is ugye felkérhetjük a bizottságot, hogy nézzen bele ezekbe a konkrét aggályokba, Különösen fontos, hogy a 300 per 2008-as irányelvet ültessék át a gyakorlatba, harmonizálni kell a légi teherszállítás biztonsági vonatkozásait Európa szerte. Egy együttműködésen alapuló megoldást kell találnunk, ami a teljes szállítási láncon belül érvényesül. És meg kell néznünk, hogy az utasok szempontjából mi a helyzet, nem csak, nem csak a teherfuvar, hanem az utasszállítás szempontjából is fontosak ezek a, meg, ezek a gondolatok. Aztán a megvalósítás kölcs, költségvonzatát is meg kell nézni, illetve azt is, hogyha nem valósítjuk meg mindezt, akkor az mennyibe kerül. Ez tehát röviden egy áttekintés arról, amit tettünk. Grossur. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a biztonságról szóló előadást. Nagyon komplex témáról van szó és hát nagyrészt arról szól mindez, hogy az országok közötti együttműködést javítani kell. Azt hallottam ma, hogy a jövőben úgy tűnik, hogy EU-s szinten, de nemzetközi szinten is közelíteni fogjuk a szempontokat, és egy szorosabbra fonjuk majd az együttműködést nagyon sok kísérlet történt már EU szinten arra, hogy a nemzetközi intézkedéseket legalább fogadjuk el, illetve azt, hogy még er, ennél is tovább mutató intézkedéseket tehetsünk lehetővé nemzeti szinten. Nagyon igaza van a jelentés előadójának abban, hogy nem csak a a hatékony biztonságról volt szó, van, van szó, hanem arról is, hogy a felelősség kérdését mindenképpen határozzuk meg, hiszen pontosan na, itt van nagy különbség az országok között, például, hogyha a, a felelősséget az egyik szereplő a másikra tudja folyamatosan áthárod, áthárítgatni, illetve hogyha csak az administratív szinten van meg a biztonság, akkor itt egyszerűen az, arról lesz csak szó, hogy mindenki tovább passzolja majd ezt a felelősséget. És így nem fog, és ezért a biztonságos ellátólánc nem bizonyul majd megfelelő megoldásnak. A legfontosabb szempont az, hogy senki ne húzhassa ki magát az egész folyamaton belül a felelősség alól a, ezért nagyon fontos a kölcsönös elismerés lehetősége, illetve biztosítása, mert hogyha például a termékek szkennelését meg fogjuk majd tudni oldani a jövőben, de az egyik ország nem fogadja el azt a, a szkennelést, amelyet a másik ország elvégez, elvégzett, ugye akkor semmi, semmivel nem jutunk előbbre. Ezért hiába történnek technológiai előrelépések, stb., addig nem lesz megfelelő a bizottság, biztonság, amíg nincs meg a kölcsönös elismerés, mert ennek segítségével tudjuk majd csökkenteni az egyes ellenőrzések számát és fokozni a biztonság szintjét. Úgyhogy nagyon igyekeznünk kell azon, hogy a múltban elkövetett hibákat ne ismételjük meg, és ezzel előre tudjunk jutni ebben a nagyon fontos témában. Köszönöm szépen, De Grand úr következik a téma elő, előadójaként. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a tanulmányért, amelyet az Európai Parlament szolgálatai eh, rendeltek meg és eh, hajtottak végre. Nem csak annyira a jogszabályokról van szó itt, hanem a gyakorlatról is, illetve a javaslatokról, amelyeket tesz. És szeretnék eh, néhány dolgot elmondani kiegészítésként ahhoz, ami elhangzott. Emlékeztetnék mindenkit, hogy erről a területről a, ez a jelentés a védelemről, a szállítmányok biztonságáról szólt, ez 2010-ben indult a jemeni folyamattal, és arra, visz arra vonatkozott ez a kérés, hogy a bizottság erről készítsen egy jelentést, és ezt bővítette ki ez a tanulmány. És ezért ez már egy előrelépés volt, ez, az, ez a jelentés, és aztán volt egy kockázatelemzés, a, arra nézve, hogy a fenyegetettségekkel arányos legyen a védelemre fordított intézkedések sora, és nagyon fontos és szükséges, hogy nagyobb legyen a harmonizáció az Európai Unión belül és azon kívül is, és egyetértek azzal is, hogy az ICAO e ajánlásait jobban figyelembe vegyük, és e, a bizottság egy e, szigorúbb elemzést készítsen, egy 2012-es adatokon alapuló elemzést, amely nagyobb szintű harmonizációt tesz lehetővé. Köszönöm szépen. Köszönöm, Meissner asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen az előadást is a tanulmányról. Pászkvál úrral már beszéltünk arról, hogy az utasbiztonságról szóló tervek milyen fontosak, hát ugyanilyen fontos a csomagok, illetve a különböző szállítmányok biztonsága abból a szempontból, hogyha például robbanóanyag van valamelyikben, akkor azt meg tudjuk találni. Tehát az utas biztonság az egyik oldala az éremnek, hiszen sokszor utasok szállításával foglalkozó gépeken szállítják a csomagokat is. Úgyhogy az egész problémát egymással összefüggésben kell megoldani. Az egész ellátó láncban piacot kell megközelítenünk és kezelnünk. Itt a kutatás fejlesztésének is, fejlesztésnek is nagyon fontos szerepe van, hiszen lehet, hogy van olyan technika, amely a világ minden részén képes szkennelni és átvizsgálni a szállítmányt, és gondoskodni arról, hogy az semmiféle veszélyes tartalmat nem tartalmaz a normalizálás, az egységesítés nagyon fontos, bár ugye már európai szinten is ugyancsak nehéz ennek a harmonizálása, ezért köszönöm, hogy a tanulmány gyakorlatilag a megoldások helyett inkább egy sor kérdést tesz föl, tudatában kell lennünk annak, hogy ezeknek a megválaszolására szükség van. Köszönöm szépen, elnök úr. Két észrevételem volna kezdésként. Először is beszélt a költségekről, hogy mennyibe kerül tétlennek maradni, és beszélt a költség, illetve kockázatelemzésről is. Ez egy megfelelő megközelítés, de ami a folyadékokat illeti, és az erre vonatkozó kérdést, amit komitológiai szinten már érintettünk, én inkább amellett volnék, hogy túlságosan költséges a folyadékok ellenőrzése a kockázathoz képest. Ami a teherszállítást illeti, például a vágott virágoknak a szállítása értelmetlen. Remélem, hogy ez meg is fog szűnni. Természetesen a fuvarozás kérdése nem csak szabályozási kérdés, vagy tanúsítási kérdés, hanem együttműködést igényel az érdekeltek között, ez a képzést is jelenti, és a földi személyzet tel való együttműködést. Olyan emberekről beszélünk, akik kevésbé képzettek és kevésbé rugalmasak. Ők kerülnek ezekbe a beosztásokba, és nem lepődhetünk meg, hogyha azt látjuk, hogy nem jól dolgoznak. Ami a kölcsönös felelősségvállalást illeti, és a jól ismert szállító társaságokat, sokszor van, hogy egy aláírás is elégséges, és Nagyon fontos, hogy az ICAO szabályokat valóban betartsák, és a kockázat becslést valóban végrehajtsák, nem csak a teherfuvarozás szempontjából, hanem hogyha valóban növelni akarjuk a biztonságot, akkor a képzést is javítani kell, a személyzet képzését. Köszönöm szépen, Foster asszony! Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a professzor asszonynak is az előadását. Sajnos nem volt időm, hogy átolvassam a teljes tanulmányt még, és igazából nem láttam jól a kivetített előadást sem, de azért nagyon figyeltem arra, amit elmondott, és bizonyára nagyon nagy munkát végeztek a hatástanulmányjal. Ennek az előadásnak az eredményeit korábban is ismertük már. Tíz évvel ezelőtt én voltam az előadója a 9-11 utáni harmonizációs törekvésekre vonatkozó véleménynek, és nem gondolom, hogy egyszerű választ lehet adni ezekre a kérdésekre. Nincsen előírásszerű válasz, nincsen egy mindenre jó válasz. Nagyon jó rámutatott a különböző fenyegetettségek különböző mértékére az egyes országokban. Lehet, hogy vannak olyan országok, amelyek megfelelő intézkedéseket tettek, és jobban intézkedtek, vagy hatékonyabban, mint más tagol, tagállamok. Itt nem a jóról vagy a rosszról van szó, hanem mindenki a saját érdekét próbálja érvényesíteni, de vannak már szabályok, vannak rendeletek, amelyek már érvényben vannak, és ezeknek meg kell felelniük a szereplőknek, különösen az ICAO-val kapcsolatosan értek egyet a lapításaival, hiszen elsősorban ők ajánlásokat tesznek, de a legtöbb tagállam megpróbál mindent megtenni, hogy megfeleljen ezeknek az előírásoknak. Ami a megosztott felelősséget illeti, valóban igaza van, de tudnunk kell, hogy az ellenhírszerzést is felhasználtuk, és a hírszerzési információknak köszönhető, hogy kevesebb támadás történt, mint amennyi történhetett volna. És nem értek egyet kollégám a Gyuran asszonynal ezen a ponton, mert ha valaki a biztonsági területen dolgozik, nem hiszem, hogy kevésbé képzett vagy rosszabbul fizetett, mint mások, ezzel nem értek egyet. Hogyha ezen az úton indulunk el, akkor ez elfogadhatatlan. Hogyha valakit alkalmaz egy cég egy bizonyos munkakörben, és ott van kollektív szerződés, akkor a vállalkozás biztosítania kell a vállalkozásnak, hogy megfelelő körülmények között foglalkoztatja a személyzetet, úgy gondolom, hogy jól végzik a munkájukat. Általában a repülőtéri munkavállalók, de nyilván ez az érintett vállalkozások feladata és felelőssége. Vannak persze adatvédelmi szabályok és egyéb szabályok, de azt is el kell ismérni, hogy ha valaki érzékeny területen akar dolgozni, akkor információt kell adnunk magunkról, hiszen ez védi azokat, akik ebben a cégben dolgoznak, vagy ebben az országban élnek, úgyhogy ez néhány tagállam szempontjából nagyon nehéz kérdés. Igen, a technológia alapú megoldások egyre fejlettebbek, valóban ebben igaza van, és a különböző teherszállítmányok esetében azért nehéz ezt átfutatni egy filmdetektoron, amikor nagy kiszerelésű teherszállítmányokról van szó, de a közbeszerzésekkel kapcsolatosan is voltak már viták arról, hogy milyen nehézkesek ezek a folyamatok. Nagyon fontos, hogy, minden, hogy ki ismer két, honnan jönnek az áruk, áruk. Ha például a harmadik országból jönnek, akkor ez nagyobb problémát okoz. Nagyjából tudjuk, hogy mi a helyzet a tagállamok között, de lehetnek olyan országok, amelyek politikailag instabilabbak. Minden esetre úgy gondolom, hogy eh, a légitársaságok megpróbálnak mindent megtenni a biztonság érdekében, és teherszállításra használják sokszor a személyszállító repülőgépeket is. Persze meg lehet próbálni mindent megtenni a helyzet javítására, és persze nagyon kíváncsi vagyok, hogy az Európai Bizottság hogyan reagál a hatástanulmányra, erre az alapos hatástanulmányra, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan viszik tovább ezt az ügyet. Köszönöm. Köszönöm a bizottságnak adom meg most a szót. Schneider asszony van a körünkben. Köszönöm szépen, mindenkinek jó napot kívánok. Tehát a légifuvarozásról szóló vitáról, vitát tartunk, ezért erre fogunk koncentrálni. Ugye a légi közlekedés más biztonsági szempontjairól is volt szó már ma korábban, de azokat most nem fogom érinteni a biztonsági szkennerek folyadék szkenneléséről szólván. Az Európai Uniónak nagyon stabil rendszere van a légiközlekedés biztonsága szempontjából, és az ipar más szektoraihoz képest az a különbség, hogy az repülőtereken folyamatosan megfigyeljük, hogy a szállítók a légiszállítmányokat hogyan ellenőrzik. A bizottság 40 repülő téren végez megfigyeléseket, vizsgálatokat, a tagállamoknak maguknak is van megfigyelő programjuk, úgyhogy egy bizonyos fokú harmonizáció az elmúlt években már létrejött, és úgy gondolom, hogy ez igazán impanálónak mondható már is. A, a 15-ös cikk szerint lehet megállapítani azt, hogy a repülőtér alkalmas-e vagy nem alkalmas a biztonsági követelményeknek való megfelelésre. Úgyhogy ilyen szempontból kell a jelentést is vizsgálni, és a tagállamoktól is kérni fogjuk, hogy véleményezzék a jelentést, legalábbis bizonyos elemeit, mert a jelentésben úgy érzem, hogy ön túlságosan sötétre festette a képet, mi sokkal pozitívabbnak látjuk -e a helyzetet. Az ellátó, biztonsági ellátólánc nagyon fontos. Az ICAO-n keresztül megpróbáljuk, megpróbáljuk a világ minél több régiójába eljuttatni ezeket a követelményeket. Nagyon sok régió nagyon szívesen is fogadja ezeket a részletes ajánlásokat, és a légiszállító, fuvarozó ipar is nagyon pozitívnak ítéli azt, hogy százszázalékos szkennelést kell megvalósítani, hiszen hogyha ezt megteszi már maga a szállítmányozó, akkor a repülőtéren a helyszíni szkenneléseket el lehet kerülni, illetve ki lehet küszöbölni, amik ugye nagyon költségesek. Azt mondta az előadó asszony, hogy kockázat alapú, alapúbbá kell tenni a munkát. Az idén került sor arra, hogy az első ilyen kockázat alapú jogszabályt elfogadták. A tagállamok segítettek a bizottságnak abban, hogy egy teljes mértékű kockázat elemzést készítsenek el, mégpedig a, a hírszerző szervek és, más, és a minisztériumok segítségével a légifuvarozás biztonságáról készítettek egy ilyen tanulmányt, és ennek ezt vették a jogszabály alapjául. Ennek ezt a módszert fogjuk folytatni annak érdekében, hogy még szigorúbb intézkedéseket fogadjunk majd el. Már születtek javaslatok erre vonatkozólag, ugyanis a legújabb fenyegetésekről szóló harmadik országbeli repülőterekről szóló jelentések ezt indokolják. Na most, ha egyelőre nem is nagyon harmonizált és ha nem lenne olyan harmonizált és stabil a rendszerünk, akkor a mostani júliusi események nem történhetnek, nem történhettek volna meg. Az történt ugyanis, hogy az Európai Unió és az USA egy közös, Európa, közös légi szállítási rendszert rendszerben állapodott meg, és az összes kettős ellenőrzést felszámolták az európai repülőtérek, repülőterekről az amerikai repülőterekre irányuló szállítmányok szempontjából. Na most, hogyha a mi rendszerünk nem lenne harmonizált és nem lenne ennyire stabil, akkor a partnereink sem lennének meggyőződve arról, hogy bízhatnak az európai biztonsági intézkedésekben. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Makario. Asszony, óhajt válaszolni a felvetésekre? Köszönöm szépen, köszönöm az észrevételeket. Általánosságban el tudom fogadni az elhangzottakat, és szerintem ezek tükrödő, tükröződnek a jelentésben is, tehát egy bonyolult folyamatról van szó az ellátói láncban, a biztonság kérdése, ez egy koncepció, nyilván vannak hiányosságok, amelyek miatt nem lehet teljes mértékben e, átültetni a gyakorlatba. Az érintett felek nem minden esetben vállalják teljesen a felelősséget. Jobb egyensúlyra van szükség a között, amit jelenleg teszünk az eljárások vonatkozásában. És ne felejtsük el, hogy nagyon sok teherárut fuvaroznak utasszállító gépeken is. Úgyhogy a, az utasbiztonságot sem szabad szem elől téveszteni. Ez a bizonyos beszállítói lánc biztonsága, vagy az ellátó lánc biztonsága, ez egy koncepció, amelyet véghez kell vinni, és minden ponton meg kell valósítani. A kockázat elbírálása, felmérés, felmérése, a kompetenciák megosztása, az információk megosztása. A lehető legjobb, legmagasabb szinten kell, hogy megvalósuljon, ne legyen ebben a bürokratikus kötöttség. Tulajdonképpen ilyen koncepció alapján az ember nem más tesz, mint delegálja a felelősséget. Ez csökkenti a valós biztonságot. Tehát paradigmaváltásra van szükség, illetve a paradigmát úgy kell átalakítanunk, hogy megfeleljen a jelenlegi követelményeknek, a az új technológiáknak, a kiképzés követelményeinek az egész folyamat teljes vertikumában meg kell érteni harmonizált módon, hogy mi a kockázat, és a kockázat elbírálásának is harmonizált módszereit kell kidolgozni. Javítanunk kell ezt a rendszert. Lehet, hogy ez eddig elég jól teljesítette a feladatot, de további jobbításra van szükség. És miközben ezt tesszük, oda kell figyelnünk, hogy a résztvevőkre ez nem jelent plusz terheket, illetve nem növeli a, a költségeket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Macario professzor asszony, köszönöm, hogy eljött ma, és bemutatta ezt a jelentést, és hogy választ adott a felmerült kérdésekre. Nagyon szépen köszönöm, és akkor most a kollégákhoz fordulok. Tarthatunk egy 20 perces szünetet a turizmus munkacsoport előtt, tehát fél hatkor folytatjuk a munkát, illetve a következő ülésünk szeptember 6-án csütörtökön lesz 9 órától 18.30-ig. Köszönöm szépen!